dolgok reagálni fogunk. Sefkovics alelnök úrnak továbbítom az itt felvetett kérdéseket, és örülök, hogyha újra visszatérhet önök közé a plenáris.